és az Európai Bizottsághoz a gyermekek alultápláltsága fejlődő országokban címmel. Megkérem Linda McEvent, a szóbeli választ igénylő kérdés megfogalmazóját, hogy mutassa be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! A millenniumi fejlesztési célokban megfogalmazódott az éhénység és a szegénység megszüntetése, valamint a gyermekek halandóságának csökkentése. Történt előrelépés, ennek ellenére azonban még mindig elfogadhatatlanul magas azon gyermekek szám, akik alultápláltságban szenvednek és éhénységben halnak meg. Fontos mindez a 2015 utáni globális keret tekintetében is. Az alultápláltság hatalmas kihívást jelent. A WHO szerint az alultápláltság Eh, a legfőbb oka a gyermekhalandóságnak. Az 5 év alatti gyermekek esetében a megbetegedések 35%-áért felelős. Emellett eh, csökkenti a termelékenységet és nagymértékben hátrányosan befolyásolja a gazdasági társadalmi fejlődést. Ezért eh, nagy, olyan fontos az alultápláltság elleni küzdelem, és egyik fő célunk kell, hogy legyen a 2015 utáni időszakban a küzdelem ez ellen. Úgy gondoljuk, ez egy nagyon fontos kérdés, és kedden szavaztunk is erről. Az ENSZ ezzel a kérdéssel foglalkozó munkacsoportjának a munkadokumentumában a kettes célkitűzésben szerepel az a cél, hogy 2030-ig az összes alultápláltságot megszüntessük, és szerepel egy további célkitűzés is az öt év alatti gyermekek halandóságára vonatkozóan. Emellett 40%-kal szeretnénk csökkenteni 2025-ig azon öt év alatti gyermekek számát, akik az alultápláltság miatt a növekedésükben elmaradtak. A kedden elfogadott stír jelentésben jelentést a parlament nagy mértékben támogatta, ezzel támogatva ezt a célkitűzést is, és ezzel túlléptünk azon a célkitűzésen is, hogy 2025-ig megszüntessük az éhénységet világszerte. A mezőgazdaság is nagyon fontos szerepet játszik ebben, és hangsúlyoztuk a női gazdák szerepét a gyermekek alultápláltsága elleni harcban. Miért fogalmaztuk meg a szóbeli választ igénylő kérdést? Azért, mert konkrét cselekvési tervet várunk az Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy mi EU-ként hogyan tudunk hozzájárulni az alultápláltsággal kapcsolatos célok eléréséhez, és hogyan tudunk együttműködni nemzetközi partnereinkkel e célból. Ha jól tudom, akkor az Európai Bizottság dolgozik egy ilyen jellegű cselekvési terven, Információkat szeretnék kapni erre vonatkozóan az Európai Bizottságtól. Hogyan tudja tovább az Európai Bizottság biztosítani a koordinációt a különböző szakpolitikák és a nemzetközi, között és a nemzetközi partnereinkkel is, hogy mielőbb elérjük a kitűzött célokat? Az alultápláltság megszüntetése egy reális cél, de más fejlesztési politikákhoz hasonlóan ehhez forrásokra, koordinációra és politikai szándékra van szükség. Ezen a héten vitát folytattunk, illetve eszmecserét folytattunk a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény 25. évfordulója kapcsán. Az elkövetkezendő 15-20 év során sikeresen küzdeni az alultápláltság ellen, ezzel hozzájárulnánk ahhoz, hogy minden gyermek számára biztosítsuk a méltóság teljes életet a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság részéről a biztos úr kap szót. Tisztelt képviselők! Mimica biztos úr nevében szeretnék felszólalni most önök előtt. Köszönöm szépen Mekeven asszonynak, hogy megfogalmazta ezt a rendkívül fontos kérdést. Emlékeztetve mindannyiunkat ezáltal arra, hogy az alul tápláltság nem csak egy helyi emberi tragédia, hanem gazdasági kérdés is, és akadályozhatja fenntartható fejlődést. Hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy javítson a jelenlegi helyzeten. Az elmúlt évek során az Európai Unió kulcsfontosságú szereplővé vált az élelmezés területén, és az élelmezést fejlesztési politikái mindegyikében szerepeltette, mint egy fontos célkitűzést. Az Európai Bizottság 2013-as közleménye, amely a külső fejlesztésben a nők és gyermekek élelmezésének javítása címet viseli, két célt tűz ki, csökkenteni kívánja az élelem pazarlását, és célul tűzte ki, hogy az öt év alatti gyermekek esetében csökkentse azon esetek számát, ahol a gyermekek az alultápláltság miatt növekedésükben elmaradnak. Van egy másik célkitűzés is, amely arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság 3,5 milliárd eurós programot szeretne végrehajtani, hogy csökkentsük az öt év alatti eh, gyermekek számát 7 millióval, azon gyermekek számát, akik alultápláltságban szenvednek és növekedésükben elmaradtak emiatt. Ez a cselekvési terv eh, félidei felülvizsgálatot nem, irány elő, nem irányoz elő. Monitorozni kívánja azonban az elért eredményeket, ez egy nagyon fontos horizontális pillére az élelmezési cselekvési tervünknek. Kedves kollégák, teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy az élelmezéssel kapcsolatos fellépés, amely az alultápláltság közvetlen okai kívánja orvosolni, nem lesz elegendő. Foglalkozni kell a jelenség gyökereivel közvetlenül, ezért fontos az élelmezést minden kapcsolódó ágazatban is szerepeltetni célkitűzésként, ilyen az oktatás, például a vízellátás és hasonlók. Fontos, hogy a táplálkozást is érintő beavatkozásokat, intézkedéseket végrehajtsuk. Ez az egyik oka annak, hogy az Európai Bizottság 3,1 milliárd eurót szándékozik elkölteni a táplálkozást is érintő területeken, főként a mezőgazdaságon keresztül sajnálatos módon nincs elég bizonyíték arra, hogy ezek a táplálkozást is érintő beavatkozások hatékonyak. Az Európai Bizottság megkívánja vizsgálni a költséghatékonyságát ezen intézkedéseknek, és monitorozni kívánja, nyomon kívánja követni ezen intézkedések hatásait. A várható eredmények alapján az Európai Bizottság a 2017-es félidei felülvizsgálat során úgy döntett, hogy bizonyos forrásokat átcsoportosít, támogatva ezzel esetleg jobban teljesítő intézkedéseket, hozzájárulva ezáltal ahhoz is, hogy 2025-ig elérjük a kitűzött célokat. Tekintettel az előttünk álló kihívásokra, az Európai Bizottság azonban nem tudja egyedül megoldani a feladatot. A bizottság továbbra is megpróbálja felhívni a figyelmet az alultápláltság problémájára különböző nemzetközi fórumokon, ilyen például, ilyen fórum a SUN mozgalom, Scaling Up Nutrition mozgalom. 54 ország csatlakozott ehhez. Emellett az Európai Bizottság stratégiai partnerségben a FAO-val és a WHO-val felhasznál, felkívánja használni a különböző nemzetközi rendezvényeket is, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a probléma súlyosságára, és tagállami szinten az Európai Bizottság ezen túlmenően a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan célkitűzéseiben kiemelten szerepelteti ezt a problémát a fejlesztési célok között, és emellett Végezetül az Európai Bizottság együtt fog működni továbbra is a civil szervezetekkel, NGO-kkal a kérdés megoldásában. Lezárásképpen tisztában vagyunk azzal, hogy koordinált erőfeszítésekre lesz szükség minden szint bevonásával a probléma megoldásához. Örülök, hogy a parlament foglalkozik a kérdéssel, és köszönöm szépen a folyamatos támogatásukat ebben a kérdésben. Elnök, köszönöm szépen. A felszólalók következnek a frakciók részéről. Először is a néppárt részéről Záborszka asszony. Két perc. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság, a fejlesztési szakbizottság elnökének, Linda McEwennek. Megköszönöm, hogy elvállalta a jelentés tevői feladatot, illetve ő volt a felelőse annak a dokumentumnak, amely ezzel a témával foglalkozott az elmúlt ciklusban. A módosítók benyújtása alatt is nagy segítségünkre volt, és megköszönöm a frakciók részéről is azoknak a kollégáknak, akik ezen a témán tevékenykedtek. Szeretnénk tudni, hogy 2015 után mi is fog történni pontosan a mi célkitűzésekkel. Az alultápláltság nagyon bonyolult kérdés, az egész társadalmat terheli. Azért mondom, Azért mondom azt, hogy ez igazi teher, mert ha, ha valaki táplált, annak az emberi jogai is sérülnek. A gyermekek méltóságát vonjuk el tőlük, az emberi jogaik nincsenek tiszteletben tartva. Percenként több gyerek hal meg a világon, és nem azért, mert háború dúlja országukat, nem azért, mert betegek, hanem azért, mert éhesek, és nem csak gyerekekről beszélhetünk, több ezer olyan gyerek van, aki az alultápláltság vagy a gyermekkori alultápláltság miatt később hosszú távú betegségeket kap el. Többször beszélünk erről, de nagyon fontosnak tartom az együttműködést más Európai Uniós intézményekkel, illetve egyéb nemzetközi szervezetekkel, amelyek élelmiszer témában aktívak, például a FAO-val. Szerintem az együttműködésnek fejlődnie kéne, és még egy mondat, a biztos úr azt mondta a meghallgatás során, hogy fontosabb az egészség és az alultápláltság, mint a klímaváltozás. Köszönöm. Elnök, most a szocialisták nevében négy percre megadom a szót Patricia Toljának. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, biztos úr! Ez az első alkalom, hogy ide látok a Strasbourgba, és nagyon fontos a témánk a mai napon. ha az alultápláltságról beszélünk, sokan azt gondolják, hogy ez egy elkerülhetetlen probléma, de nem erről van szó, igenis lehet ellene tenni. Tragikus jelenség az alultápláltság, az éhínség, de mindenképpen kell ellene küzdeni. Ismerjük, hogy mely, milyenek az okai, melyek az okai ennek a jelenségnek. Ezt kell, ezen kell dolgozni, hogy ezek az okok meg szűnjenek, és ebben komoly felelősségünk van. Ha valamit tudunk tenni, azt meg kell tenni. Tehát ha képesek vagyunk rá, ha megvannak a megfelelő eszközeink, a megfelelő ö, intézkedések, akkor valamit tennünk kell. A gyermeki, a gyermek alultápláltságnak vannak kevésbé látható megjelenése is, az úgynevezett rejtett alultápláltság. Ezek ugyanolyan negatívak. A gyermekek fejlőd, fejlődését nagyon nagy mértékben hátráltatja ezt. Tehát beszélnünk kell a bújtatott égségről, vagy alultápláltságról is. A 25 évvel ezelőtt születtek meg a, született meg a gyermeki jogi karta, ezért örülök annak, hogy éppen most beszélünk erről a témáról. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik eh, együttműködtek az anyag kidolgozásában, de hadd mondjam el, hogy a parlament igenis odafigyel erre, és szeretnénk, hogyha a bizottság hatékonyan járna el az ügyben, és megtenné a szükséges lépéseket. Úgy hiszem, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy a 25 éves évfordulót megünnepeljük, hogyha nem teszünk valamit ezért, hallottuk az előbb az, évfor, az évszámokat, az adatokat, a számokat. Most lenne ennek az ideje, hogy a hatékonyságról is beszéljünk, az eredményekről. A nemzetközi fejlődésre fordított forrásokat mindenképpen hatékonyan kell felhasználni. Ez nem mindig így történik sajnos, de ebben az esetben ezt nem engedhetjük meg magunknak. Tudnunk kell, hogy mi történik a projektjeinkkel, mi történik a forrásainkkal. Megújult lendülettel kell tehát ezen a témán dolgozni, és úgy gondolom, hogy menet közben ki is kell értékelni a haladást, hogyha szükséges új projekteket hozzunk létre, vagy másként alakítsuk, megváltoztassuk a tervezést. És ebben a folyamatban szeretném, hogyha a bizottság a parlamentet is bevonna, hiszen a parlament szenvedélyesen, szenvedéllyel viseltetik ez, ez iránt az ügy iránt, és nagy a szakértelmünk is. Említette biztos úr, hogy eddig mit tett ebben a témában, milyen eredményeket érünk el, ezekre büszkéknek kell lennünk. De vannak olyan földrajzi területek, ahol nem sikerült elérni haladást különböző konfliktusok miatt, vagy spekuláció, élelmiszárás spekuláció miatt. Ezen a, ezen a problémán kell segíteni, és jó lenne, hogyha biztos úr együttműködne kollégáival, hogy horizontális megközelítést alakítsunk ki, hogy a jelenség okainál próbáljuk meg megoldani a problémát. Lehet, hogy egy kicsit eh, másként kéne eh, kicsit másként kéne a különböző szakpolitikát végezni, a kereskedelmi politikát, vagy a fejlesztési politikát, vagy a pénzügyi politikát, hiszen elfogadhatatlan, hogy továbbra is alultáplált gyerekek legyenek a világban. Még egy dolog, figyeljünk oda arra is, hogy a nő szerepe mennyire központi. A fejlődő országokban a nők 80%, 80 a nők feladat az, hogy az élelmiszert előállítják, és mégis az alultápláltak 60%-a nő. Tehát figyeljünk oda a nőkre, hiszen a nők sok esetben a fejlődés motorjai, és nem csak nyugaton, hanem más országokban is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az ECR részéről Jackiec Vic úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Tegnap előtt járt itt nálunk Ferenc pápa, és elmondta ebben a teremben, hogy nem nyugodhatunk bele, hogy több millióan halnak éhen, miközben több tonnányi élelmet dobunk ki naponta. Az ENSZ felmérése szerint 1,3 millió tonnányi élelmet dobunk ki. Semmiféle bizottsági program nem lehet sikeres az alultápláltság elleni küzdelemben, amíg nem orvosoljuk ezt a problémát. Miért beszélünk erről az általános dokumentumról, miközben az Európai Uniós jogszabályok értelmében még mindig lehet spekulálni az élelmiszerárakkal, ezáltal megakadályozva az élelmiszer árak csökkenését, és aztán viszont extra adókkal sújtják azokat, akik megpróbálnak élelemhez juttatni olyanokat, akik nem férnek hozzá. Emellett összekapcsolni ezt a kérdést a nők jogainak előmozdításával úgy gondolom nagyon cinikus. Éppen az EU-s, EU szabályozás az, amely hozzájárul az etikátlan magatartáshoz az élelmiszergyártók körében. Hogyha orvosolni akarjuk a legszégyen teljesebb problémát, amelyet ma tapasztalhatunk a világon, nevezetesen a gyermekek éhezését, akkor ott kell kezdenünk a munkát, hogy megváltoztatjuk azokat a szabályokat, amelyek károsan befolyásolják az erőfeszítéseinket arra vonatkozóan, hogy a legszegényebbeket megsegítsük. Biztos úr, kérem, mondja el, melyek azok a konkrét erőfeszítések, amelyek a jogszügyi keret megváltoztatására irányolnak. Köszönjük szépen! Az ALDE részéről Louis Michel következik. Oui, monsieur le, le président, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, válságot él meg a világ. Ez egy csendes válság, ami egész fejl fejlődő országokbeli egész közösségeket érint a parlamentben mindenképpen oda kell figyelni erre a gazdasági, fejlődési, humanitárius válságra, ezre koherensen és koordinált módon kell reagálnunk. Etikai kérdésről van szó és természetesen azért ennek a gazdasági dimenzió is. Többen elmondták, hogy az öt éven aluli gyerekeket érinti leginkább ez a probléma, életük első ezer napja kulcsfontosságú. Ez, ebben az időben nem szabad, hogy alultápláltak legyenek. Száhelben és a szubszaharai Afrikában a legsúlyosabb a probléma. Kérdés, hogy hogyan lehet ennek a ennek a problémának az okait megszüntetni. Az élelmiszer tekintetében nagyon fontos az önellátás, nyilván ez oldaná meg a problémát. A biztos úr elkötelezte magát a meghallgatás alkalmával ezután az ügy, ez iránt az ügy iránt. Kérdésem, hogy mi a terve? Hogyan lehet ezt horizontális politikával megoldani, hogyan lehet horizontálisan foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen nagyon fontos az önellátás az élelmiszer kérdésben. Fontos probléma az is, hogy a földeket tudják-e használni, a termőföldeket a helyi lakosok. Sokszor gazdasági szempontból elhalásszák a, a, a gazdák elől, vagy a helyi lakosok elől a földeket. Ez ellen kell küzdeni, illetve nagyon fontos az, hogy a termelés nagyobb hatékonysággal történjen, tehát nagyobb legyen a mezőgazdasági hozam. Megengedhetlen, hogy az élelmiszerrel kapcsolatban árspekuláció legyen, és a nők szerepével kapcsolatban egyetértek, a nők szerepe rendkívül fontos gazdasági szempontból is, illetve táplálkozási szempontból is, Afrikában is. Úgyhogy én úgy vélem, hogy egy nagyon széles körű tervre van szükség, hogy ezt megoldjuk. Köszönjük szépen! Sara Rodriguez, asszony, másfél perc. A, ah, obrigada, presidente. A fome mata pessoas e milhões de crianças sofrem de malnutrição. Dél-Európában is vannak olyan gyermekek, amelyek alultápláltságban szenvednek. Saját hazámban, Galíciában 20%-a a gyermekeknek a szegénységi határ alatt. Spanyolországban 60%-an kell, hogy azzal a veszélyel éljenek, hogy szociálisan kirekesztetté válnak, és később mély szegénységbe süllyednek. Ez az Európai Unió politikájára vezethető vissza a multinacionális vállalatoknak, szükségük van arra, hogy szegények legyenek az emberek, elveszik tőlük a mezőgazdasági területeket, és teljesen tönkreteszik a szabadkereskedelmi megállapodások útján eh, az élelmezést. Ezt a politikát be kell fejezni, különben sohasem fogjuk tudni az alultápláltság problémáját megoldani. A trojkának a politikája csak éhínséget és alultápláltságot hozott hazámban. Biztos úr, ezt az Európai Uniós neoliberális politikát végre be kell fejezni, és intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a multinacionális vállalatok szabad rablása befejeződjön, a szabad kereskedelmi megállapodásokat is meg kell szüntetni. A mezőgazdasági politikát pedig és az élelmezési politikát úgy kell megváltoztatni, hogy az Európai Unióban élelmiszer ellátási szuverenitás alakuljon ki. Sürgős intézkedésekre van szükség. Ehelyett csak a szavakat pazaroljuk, és azt látjuk, hogy növekszik a alultáplált és meghaló gyermekeknek a száma. Köszönjük szépen! Hojbuch asszony a zöldek részéről négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma egy nagyon fontos jelentésről szavazunk, hiszen Szégyenre ad okot, hogy még mindig milliónyi gyermek szenved éhínségben, és minden percben meghal egy gyermek. Ezért nagyon örülök, és Mekeven asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy ez a jelentés nem csak az alultápláltságról, hanem a hiányos tápláltságról is szól hiszen nem csak arról van szó, hogy a gyermekeknek elegendő kalóriát kell kapniuk az egészséges növekedéshez és az életkoruknak megfelelő fejlődéshez. Egy kiegyensúlyozott táplálkozásra, vitaminokkal, nyomelemekkel van szükségük. Ezt azonban nem érjük el, hogyha továbbra is csak a szokásos monokultúrát támogatjuk a mezőgazdaságban. A megfelelően diverzifikált termesztési módszerek megfelelő terményekkel hozzájárulnak a szükséges tápérték biztosításához. Felszólítom az Európai Unió intézményeit, hogy kövessék azokat az ajánlásokat, amelyeket az élelmezéssel kapcsolatos külön jelentésben megfogalmazott az Európai Unió felelőse. Fontos, hogy az emberek megtanulják, hogyan tudják saját maguknak előállítani eh, az élelmiszert, és fontos, hogy a eh, eh, klímavédelem és a személyiségeni elleni küzdelemben a mezőgazdaság is megfelelő szerepet kapjon. Támogassuk a kis mezőgazdasági termelőket, hiszen nekik van meg az a potenciáljuk, hogy sokszínű és az éghajlat változás kívánalmainak megfelelő mezőgazdasági terményeket termesszenek. Fontos, hogy az igazságos élelmiszer elosztásra is gondoskodjunk. Ő, nekik a kis mezőgazdasági termelőknek van ahhoz lehetőségük, hogy őstermelői módszerekkel adott esetben a régiókon és országokon átívelő szükségtelen élelmiszer szállítást is megakadályozzák, és így helyben munkahelyeket is teremtsenek, és az első lépést megtegyük a helyi szegénységből való kilépés útján. Nélkülük nem lehet és a termőföld nélkül nem lehet élelmiszert termelni. Fontos a termőföldhöz való hozzáférés, a termőföld védelme. Fontos, hogy a helyi termelők, különösen a nők hozzáférjenek a termőföldhöz. Nem szabad, hogy az győzzön a termőföldért folytatott harcban, aki több pénzt rak az asztalra. Fontos, hogy az győzzön, aki helyben termel, nem szabad, hogy a land grabbing jelenségét a továbbiakban megengedjük. A mezőgazdasági beruházások is elengedhetetlenek. Elengedhetetlenek a fejlődő országokban annak érdekében, hogy a szegénységet és az éhínséget leküzdjük. De hát a beruházásnak nem minden formája segít ebben a dologban. Hogyha a beruházók a helyi lakosságot gyakorlatilag megfosztják többé-kevésbé a saját mezőgazdasági erőforrásaiktól, és a nélkülözhetetlen élelmiszertermelést lehetetlenné teszik, annak érdekében, hogy a nemzetközi piacokra termeljenek élelmiszert, akkor abból egyetlen gyermek sem fog jól lakni. A kereskedelmi megállapodásoknak ezért a jövőben azt kell, hogy figyelembe venniük, hogy ezek az országok egyre inkább függővé válnak a nemzetközi nyersanyagpiacoktól, és ezeknek a piacoknak az áringadozásaitól. Függővé válnak az élelmiszer spekulációtól, a tőzsdei eh, események alakulásától, és ezek döntik el a nap végén, hogy egy gyermek jól lakottan vagy eh, ékoppal tér-e nyugovóra. Ezzel ellen fel kell lépnünk. A szegénység és a, az éhínség leküzdése a helyi mezőgazdasági termelőknek az egyik legfontosabb feladata. A fejlődő országok számára ez az egyetlen lehetőség, hogy megszerezzék az élelmiszerellátási szuverenitást az ökológiai termelési módszerek alkalmazandók, hiszen ezek tudják figyelembe venni az éghajlatvédelemnek a kívánalmait, és ezek segítenek az egyébként legelőször érintett országoknak az előrelépésben. Köszönöm szépen! Ekmerust is Köszönjük szépen! Következő felszólalónk Básír úr az FDD részéről, egy perc. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr! Emlékszem, hogy 1950 85-ben, 25 évvel ezelőtt Bob Geldof megszervezte a Live Aid-et, hogy Etiópa megsegítésére pénzeket gyűjtsön. Az elnök félbeszakítja fe, felszólalót. Tisztelt képviselő úr, kérem álljon fel, hogy láthassuk, hogy hol van. Ezt az eljárási szabályozatot is megköveteli. Visszaállítom az órát. Tisztelt képviselő kollégák, tisztelt biztos úr, emlékszem, hogy 1985-ben, 25 évvel ezelőtt Bob Geldof társaival együtt megszervezte a Live Aid-et, annak érdekében, hogy támogatási forrásokat gyűjtsenek az etiópiai éhénység felszámolására. Újabb éhénység fenyeget most Etiópiában, mert a Nílus vizét ellenőrzik. Ellenőrzésük alá vonták. A szomszédos országban az egyiptomi rezsim kisajátítja magának a Nílus vizét, úgy gondolom ez fenntarthatatlan gyakorlat, úgy látom, hogy Etiópia, amely a Nílus vízének 80%-át adja, hozzá kell, hogy férjen ehhez a vízmennyiséghez, nem csak az elektromos áram termeléséhez, hanem mezőgazdasági célokra, élelem termelésére, és a célból is, hogy ellátsa, ellássa polgárait vízzel. Meg kell néznünk a vízhez való hozzáférés jogával kapcsolatos helyzet az, az, az, az összes régióbeli ország tekintetében. Elnök, köszönöm, Mayer úr. Egy perce van a függetlenek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! több mint 125 millió 5 év alatti gyermek alultáplált. 6,5 millió gyermek hal meg évente alultápláltság miatt. Ez egy nagyon szomorú tény, és nagyon nagy szégyenre is ad okot számunkra, hiszen az alultápláltság az különböző konfliktusokhoz, szegénységhez vezet. Az ENSZ milliómi fejlesztési céljai ugyan vezettek előrelépésekhez, ugyanis csökkentették nagyban 11,2%-ra az alultápláltságot a világot. Ennek ellenére az alultáplált gyermekeknek a száma elfogadhatatlanul magas szinten van továbbra is. A szegénység a fő oka az éhénységnek, a, a nő képzésének is nagyon nagy jelentősége van a szakemberek szerint, a, és ez természetesen a gyermekek nagyobb halálozásához is vezet. A éhénység által sújtott régióknak a szegénységét európai e, e, és nemzetközi pénzügyi eszközökkel optimalizált módon kell megszüntetni. Kirios. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ivo Stér úr. Ja, Violetta. Hvala, gospodine predsjedniče, gospodine... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, biztos úr. A milleniumi fejlesztési célkütőzések ellenére sajnos még mindig egy milliárd ember éhes, az öt, éves, öt éven aluli gyerekek közül 225 millió éhezik alultáplált. Technikailag lehetséges lenne, hogy mindenki el, érnivalóhoz jusson, de még mindig éhen halnak gyermekek, ez botrány. A pápa is elmondta, hogy hogyan kell eljárnunk, és remélem nem csak meghallgattuk őt, hanem emlékezünk is szavaira. Az új fejlesztési keretről szavaztunk nemrégiben, és arra kértük az, a nemzetközi közösséget, hogy az alultápláltság okaival foglalkozzunk, és ebben a szóbeli kérdésben, amit Bekeven asszony írt, szintén szerepelnek az alapokok. Hogyha odafigyeltünk a Szent Atya üzenetére, akkor tudjuk azt, hogy a hogy az önkényes, egoista magatartás az igazi oka az éhínségnek. Mint keresztény demokrata szeretném azt elmondani, hogy a gyermekek alul tápláltsága is mutatja, hogy az ember az emberi méltóságot már, már rögtön az emberi élet kezdeténél védeni kell, egy gyermek első ezer napja rendkívül fontos, és ebbe beletartozik a terhesség ideje is. Tehát rögtön az elejétől kezdve védeni kell az ember életet, erre egy átfogó politika kell, amely lehetővé teszi, hogy gyerekek hozzájuthassanak az élelmiszerhez, az, az oktatáshoz. Sokkal többet kell tennünk. Örülök neki, hogy a bizottság 3,5 milliárd eurót fordítan erre a célra és ezeknek a, ezeket a programokat, projekteket folyamatosan elemzi majd. Mindent meg kell tenni, tehát azért, hogy az éhénységet felszámoljuk, nulla éhség a célkitűzésünk. Gárbárra úr, köszönöm szépen. Itt a tisztelt házban néhány nappal ezelőtt Ferenc pápa elmondta, hogy Európának nagyon nagy a felelőssége a szegénység és az éhénység elleni harcban. Csak akkor tudjuk az emberi méltóságot garantálni, hogyha odafigyelünk azokra az emberekre, akik áldozatául esnek az éhénységnek és az alultápláltságnak. Ez számunkra azt jelenti, hogy a, az Európai Unió belső és külpolitikáit megfelelően össze kell hangol, hangolni. Olyan a halászatban, az energiában, a mezőgazdasági politikában. Nagyon fontos az, hogy Európa hogyan jár el, hogyan dönt, ennek hatása lehet. Fontosnak tartom, hogy egyfajta fordulat következzen be a szegénység elleni harcban, illetve a alulteplátság elő elleni harcban. Nem elviselhető, nem tolerálható, hogy fejlődő országokban, akár a mi cinkorságunkkal is legyenek teli tartályok, de az emberek hasa üres legyen. Köszönöm. De Sarnez kolléga következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A gyermekek alultápláltsága áldozatokat hoz, és olyan változásokat eredményez a gyerekben, amelyeket később nem lehet helyre, helyrehozni sokszor hosszú távon lehet ez ellen föllépni. Beszéltünk az oktatásról, a mezőgazdaságról, a, a táplálék ön, önellátásról, a víz helyzet kezeléséről. De most kell mindenképpen lépnünk, paradigmaváltásra van szükség. Jó lenne, hogyha humanitárius területen is igazi eredményeink lennének. Hogyan lehet a gyermekhalandóságot csökkenteni. A Száhelben ez már megszű, megtörtént. 2006 óta 1 millió gyermekkel foglalkoztak. Évente 50 euró is e, e, egy gyermekre elég lehet, hogy megmentsük. A Világbank egyébként nagyon e, a Világbank egyébként üdvözölte ezt a fajta megközelítést. Jó lenne, hogyha mi is tanulnánk ebből, és megszerveznénk komagunkat, hogy megmentsük azokat a gyerekeket, akik jelenleg alultápláltságban szenvednek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Házekem basszony, másfél perc. Voorzitter. Tisztelt elnök úr, a világon elegendő élelmiszert termelünk ahhoz, hogy mindenkit ellássunk vele. Ennek ellenére egy milliárd embernek kell este eh, éggyomorra nyugovóra térni, és ebben 225 millió gyermek is van. Az állatvédők pártja ezt elfogadhatatlannak tartja. A az alultápláltság és az éhínségnek a legfontosabb oka ugyanakkor nem került elő a vitában, és ez a saját mezőgazdasági politikánk és a saját fogyasztási szokásaink. A mai rendelkezésre álló mezőgazdasági területtel akár 10 milliárd embert is el tudunk látni élelmiszerrel. 10 milliárd embert tudunk táplálni, de csak akkor, hogyha befejezzük azt, eh, hogy a megtermett növénynek eh, a nagy részét például bioüzemanyag előállítására használjuk annak ellen, eh, nagyon sok mezőség és területet az állatoknak a táplálására használunk, az állatok legeltetésére, ahelyett, hogy ott is mezőgazdasági terményeket, növényeket termelnénk a fogyasztáshoz. Nagyon fontos, hogy nem szabad továbbiakban 363 milliárd eurót mezőgazdasági támogatásokra kifizetni, és be kell fejezni az élelmiszer dömpinget a fejlődő országokba. A megoldás egyszerű és nagyon olcsó, meg kell változtatni a fogyasztási szokásainkat, kevesebb húst kell ennünk minden ötödik másodpercben meghal egy gyermek eh, eh, az éhínség miatt. Gyakorlatilag az én beszédelem a 18 gyermek halt meg. Ez elfogadhatatlan, ezzel ellen tennünk kell valamit tudunk tenni ezzel ellen valamit, ezért támogatjuk a megfogalmazott intézkedéseket, és úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági támogatásokat itt Európában meg kell szüntetni. Köszönjük szépen! Két percre Hautala asszony következik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! elfogadhatatlan, hogy a gyermekek éhezzenek, éhen halljanak, nem csak a kalóriaszámról van szó, hanem arról is, hogy a mikro táplálkozási szint megfelelőe. hogyha a gyermekek alultápláltak, akkor életük során számos betegséget, számos betegség alakulhat ki bennük. Hallottuk az imént a biztostól is, hogy az Európai Uniónak föl kell lépnie illetve az ENSZ munkájával is koordinálhatja fellépését. Ami a monokultúrákat illeti sikerült előre lépni, illetve a zöldek az agro alimentáris területen is, szakpolitikában is sokat megpróbáltak elérni, tehát diversifikálni kell, illetve oda kell figyelni a nők életére és nők szerepére is. Sokszor a nők, akik a földeket megművelik Afrikában, diversifikált táplálkozást biztosít, tudnak biztosítani gyermekeik számára. Louis Michel beszélt arról, hogy a land grabbing milyen súlyos probléma, nem férnek hozzá a gazdák, a helyi lakosok a földjeikhez. Sokszor nagy multinacionális, multinacionális cégek kaparintják meg a helyiek földjeit, ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha fölmérnénk a helyzetet, egyfajta tanulmányt kéne ezzel kapcsolatban kialakítani, létrehozni. Ezen kívül szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban elkötelezné magát a bizottság, hogy önkéntes iránymutatásokat, iránymutatásokhoz tartsa magát. Tudnunk kell, hogy pontosan mik is a fejlődő országok szükségletei. Köszönöm. Köszönjük szépen, Korau úr, egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az, UNI, az UNICEF, a FAO és a Világbank nem régiben, nem régiben ar, azt a statisztikát közölték, hogy az elmúlt 20 évben 50%-kal nőtt az 5 éven aluliek, aluli gyerekek halálozási aránya. Az 5 éven aluli gyerekeket különösen súlyosan öm, érinti az alultápláltság. vagy dél, a alultáplált gyerekek 80%-a vagy a szubszaharai Afrikában, vagy Dél-Ázsiában él. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb meggyőződéssel kéne föllépnünk, így jobb eredményeket érhetünk el. Örülök annak, hogy a módosításunk bekerült a szóbeli kérdésbe, hiszen a önálló életnek egyik legfontosabb feltétele, hogy meglegyen a szükséges víz a mezőgazdasághoz. Nagyon sok gyerek hal meg, mielőtt én ezt a beszédet megtartottam, 12-en vesztették életüket. Köszönöm. Köszönjük szépen, Fudulis úr. Következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, kollégák. Az öt év alatti gyermekeket érintő alultápláltság mutatója a családok jólétének. Azt láthatjuk, hogy az alultápláltság a, a, az újszülöttek és az újszülöttek esetében rendkívül nagy probléma, és hatalmas kihatással van arra, hogy hogyan fejlődnek a gyermekek a továbbiakban is, Emellett mindennek vannak társadalmi és gazdasági hatásai, és nem is kell olyan messzire mennünk Európában, és vannak olyan országok, ahol a trojka ténykedése miatt és a memorandum politika miatt hatalmas a munkanélküliség, olyan országokban, mint Görögország is például a munkanélküliség miatt a családok nem tudják ellátni a saját gyermekeiket élelemmel. Az iskolai étkeztetés sincsen megfelelően biztosítva, hiszen a szülők egyszerűen nem tudják megengedni maguknak ezt. Tulajdonképpen cserben hagytuk a gyermekeinket azzal, hogy rossz politikákat követünk, és Európa egyes részein immáron szubszaharai körülmények uralkodnak. Venta képviselő, két perc. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az éhénység nagyon nagy probléma világszerte, és főleg a gyermekeket érinti. Nagyon nagy előrelépéseket, előrelépést tettünk az egyik fejlesztési cél elérése felé. A fejlődő országokban az éhező gyermekek számát sikerült megfelezni, de még mindig nagyon nagy gond ez, ezért támogatom az állásfoglalást. A legfőbb oka a gyermekek éhezésének a szegénység. Ázsiában és a szubszaharai afrikai területeken a legsúlyosabb a helyzet. Az UNICEF adatai szerint az éhénység világszerte 100 millió gyermeket érint. 50 millió gyermek visszamaradt a fejlődésben az éhénység miatt, és további 160 millió gyermek esetében fejlődési rendellenességek alakultak ki az alultápláltság miatt. Mindez olyan hátrányos san hat a gyermekekre, hogy egyszerűen nem tudnak sikeresek lenni felnőttként, és nem tudnak kitörni a szegénység ördögi köréből. Nagy többséggel megszavaztuk tegnap a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési célokat. Itt az egyik legfőbb cél a szegénység elleni küzdelem, és ezáltal áttételesen a gyermekek éhezés és alultápláltsága utáni küzdelem. A DEVE szakbizottság tagjaként szeretném elmondani, hogy mindenképpen a, úgy kell fellépnünk a szegénység ellen, hogy a fejlesztést támogatjuk azért, hogy a jövőben az érintett országok önellátóak lehessenek. Mindenképpen segítenünk kell, főként az olyan akut esetekben, ahol az éhezés közvetlenül fel, fenyegeti a családokat, gyermekeket. Az alultápláltság különösen veszélyes a terhes nők esetében, hiszen a magzat fejlődésére ez kihatással lehet. Biztosítanunk kell, hogy a jövőben a generációk saját magukat el tudják látni, de hallhattuk, minden 5 másodpercben egy gyermek meghal, közösen változtathatunk ezen. Köz- köszönöm, elnök. Köszönjük. Mici asszony, másfél perc. Elnök úr, tisztelt biztos úr! A parlament előtt tartott beszédében Ferenc pápa elmondta, elfogadhatatlan, hogy embermilliók halljanak éhen, miközben mi rengeteg élelmet dobunk ki. Kétségtelenül mindenki egyetért ezzel, de mit tehetünk azért, hogy ezt a gyakorlatot megállítsuk? Sokan szenvednek világszerte az éhénységtől, rengeteg gyermek is van közöttük, és sokan éhen halnak. Valamit tennünk kell globális szinten, azért, hogy a, a gyermekek ne csak hozzáférjenek elég élelemhez, hanem hogy egy kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott módon tudjanak táplálkozni. Ahogyan elhangzott, a terhes nők esetében a legsúlyosabb az alultápláltság következménye, ezért nagyon oda kell figyelnünk a nőkre, és a gyermekekre is természetesen, akik eh, fejlődése szempontjából életük első ezer napja a legszámottevőbb. Az oktatás és a Számottevő gazdasági támogatása révén is tudunk a leginkább harcolni az éhénység és alultápláltság ellen. Emellett a formális oktatás részévé kell tenni a táplálkozással kapcsolatos ismereteket azért, hogy a gyermekek egészségesen és méltóságban nőhessenek fel. Ezzel beruházunk a jövőbe, hozzájárulunk ahhoz, hogy az emberek munkát tudjanak találni felnőtt korban, és így a következő generáció is megfelelő körülmények között tudjon élni. Fontos, hogy hozzájáruljunk, hogy ezek az emberek kikerüljenek az éhénység és a szegénység ördögi köréből. Köszönöm. Elnök, köszönjük. Másfél perc, Bezerre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Mekeven az, hogy kiváló ez a dokumentum, amit létrehozott. Imáron nem csak a fejlődő országokban, fejlődő országokat érinti az éhínség, Spanyolországban is, és több európai uniós országban létezik az alultápláltság, illetve az éhínség. Több mint három millió olyan gyerek Európában, akik nem jutnak hozzá a szükséges táplálékokhoz, és természetesen ennek komoly hatása lesz később életükre, egészségi, fizikai, illetve, illetve szellemi fejlődésükre. Hogyan szem, hogyan is segíthetnénk a fejlődő országokon, hogyha magán az Európai Unión belül sem tudjuk megoldani ezt a problémát. Nagyon fontosnak tartom a méltó munkakörülményeket, illetve a megfelelő oktatást, megfelelő mezőgazdaságot. Az unión belül kell kezdeni a probléma megoldását, azonnal föl kell lépnünk a gyermekeknek, vannak elismert jogai, de ezeket, ezekkel a jogaikkal nem, él, nem tudnak élni, ezért a felnőtteknek kell őket megvédeni. Köszönöm szépen. Diaz Demére úr, következik két percre. Köszönöm szépen. A élelmiszerhez, a táplálkozáshoz való jog, erkölcsi jog. Az öt éven fiatalabb gyerekek közül 225 szenved alultápláltságban, és évente több millióan vesztik életüket. Azonnali felépésre van szükség, gyorsan kell fellépnünk, tehát a mai kezdeményezésre nagy szükség van. Ne felejtjük el, hogy a, ezen a héten, kedden nagyon nagy többséggel szavaztunk, 541 támogató ö, szavazattal a 2015 utáni milleniumi fejlesztési célokkal. alapvető emberi jog, a táplálkozáshoz való jog, a nulla éhezést tűztük ki célul. Aláhúznám, hogy az éhinség felszámolása, illetve a rejtett éhezés célkitűzése, a rejtett éhezés felszámolásnak célkitűzése legfőképp a gyermekeket és a nőket kell, hogy célozza, őket kell leginkább védeni. Úgy gondolom, hogy azt is hangsúlyozni kell, hogy a 2015 utáni milleniumi célkitűzések egyik legfontosabb célkitűzése, hogy 2030-ig megszüntessük az égséget. Úgy gondolom azonban, hogy kisebb félidős célkütőzéseket is meg kell, meg kell határozni. Fontosnak tartom a higiéniát, a fenntartható mezőgazdaságot, a halászatot, a természeti erőforrások védelmét, a vízhez való hozzájutást, a nők védelmét, a nők egészségügyi körülményeinek megsegítését, javítását. Oda kell figyelni arra, hogy a különböző föld birtoklási jogukat is tiszteletben tartsuk. Köszönöm szépen, Tarabella kolléga következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A DROA szakbizottság tagja vagyok, és ilyen alapon szeretném azt elmondani, hogy milyen igazságtalanságot jelent az alultápláltság a gyermekek számára. Öt éves kor alatt a gyermekeknek háromszor akkora az esélye, hogy fizikai fejlődésük ne legyen, hogy fizikai fejlődésük problémákba ütközön. Diszkriminatív diszkriminatív viselkedéseket láthatunk sajnos sokszor, a fiúk és a lányok közötti hátrányos megkülönböztetésről beszélhetünk ezekben a fejlődő országokban, ahol ez a legsúlyosabb probléma. Egyébként, hogyha megfelelően foglalkozunk a mezőgazdasági hatékonysággal, akkor 20-30%-ra kal növelhetjük a hatékonyságot, a termelékenységet, és ez sokat segíthet. Fontosnak tartom, hogy a lányokat ne diszkriminálják, és így később a nők jogait is tudjuk védeni, akiknek központi szerepük van a fejlődő országok gazdaságában. Köszönöm szépen, Kukán úr következik. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takmer... Köszönöm szépen, elnök úr. Majdnem egy milliárd ember szenved az éhénységtől világszerte, 2,6 millió gyermek hal meg a fejlődő országokban évente az alultápláltság miatt. Becslések szerint 2014 végére körülbelül 500 ezren szenvednek majd akut alultápláltságtól. A gyermekek alultápláltságnak sok oka van, ezek közül számos emberi tényezőre vezethető vissza, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elkerülhetők lennének. Sokszor a konfliktusok és a politikai instabilitás okoznak alultápláltságot. Ezért jobb módszerekre van szükség, statisztikai adatgyűjtésre, arról, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogy a konfliktusok ilyen mértékben kihatással legyenek a gyermekek táplálkozási lehetőségeire. Fontos a koordináció, a nemzeti fellépést jobban kell koordinálni. Az Európai Bizottság és a tagállamoknak mobilizálniuk kellene a hosszú távú finanszírozási eszközöket, beruházásokat, a nemzetközi fejlesztésben, és együtt kell működniük a nemzetközi szereplőkkel is. A pénzügyi beruházás, a pénzügyi segítség rendkívül fontos az akut alultápláltság elleni küzdelemben a fejlődő országokban. Ugyanakkor sok esetben például említhetjük ezzel kapcsolatban Malit és Szériát, egy konfliktus vége, illetve az erőszak megakadályozása, valamint politikailag stabil helyzet kialakítása diplomáciai, diplomatikus eszközöknek köszönhetően szintén ugyanolyan fontos, vagy legalább olyan fontos, mint a pénzügyi segítségnyújtás. Köszönöm, köszönjük. Caputo úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A gyermekek alultápláltsága és az éhínség olyan dolgok, amelyek prioritást kell, hogy jelentsenek Európában. Fontos, hogy az élelmiszer pocséklása ellen fellépjünk. Az öt éven aluli gyermekek közül 225 millióan szenvednek éhínségben, alultápláltságban, és ennek életük során még komoly következményei lesznek. Évente több millióan halnak éhen a gyermekek közül, és az alultápláltság a gyermek halandóság legfőbb oka. Azt hiszem, hogy Európának össze kell szednie magát, és komoly erőfeszítéseket kell tenni be kell vonni a stratégiai ágazatokat, az egészségügyet, a vízügyet, a mezőgazdaságot. Mindent meg kell tennünk, hogy ennek a drámának véget vessünk. Ehhez az Európai Uniónak a G7-tel, a G20-tel, a fejlődő országokkal, az ENSZ-el együtt kell működnie. Olyan reformokat kell végrehajtani, amelyek olyan lépéseket kell tenni, amelyek, létre, amelyek feltartható mezőgazdaságot teremtenek meg, és amelyek az önellátást eredményezik. Köszönöm szépen, Suica asszony. Valami Köszönöm szépen. Deset godina napisala. Krivi smo za mnoge greške. A Nobel-díj az egyik Nobel-díjazott néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy sok hibát követtünk el, de a legsúlyosabb ezek közül az volt, hogy a gyermekeket magukra hagytuk. A gyermekeket nem lehet megvárakoztatni, mielőbb meg kell oldani az élelmezésüket, hiszen ez az a szakasz az ember életében, amikor fejlődik, amikor növekszik, nem várhatunk holnapig. Most kell megoldani ezt a problémát. Miért pazaroltunk el ennyi időt a probléma megoldásában? Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ennyi ideig várakoztunk a probléma megoldásával. Köszönöm szépen a biztos úr erőfeszítéseit, biztos vagyok abban, hogy elkötelezett a e cél elérésében, és különösen üdvözlöm azon erőfeszítéseit, hogy megpróbálja koordinálni az EU erőfeszítését a globális szereplői, szereplő erőfeszítéseivel. Emellett örülök annak, hogy a bizottság fel kívánja mérni az eddigi erőfeszítések sikerességét, hatékonyságát, és köszönöm az együttműködést a parlamenttel is. Köszönöm Mekeven asszonynak továbbá, hogy napirenden tartja ezt a kérdést, főként annak kontextusában, hogy elfogla, elfogadtuk a globális fejlesztési keretről szóló állásfoglalásunkat tegnap. Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy itt járt a pápa, és elmondta nekünk parlamenti felszólalása során, hogy nem nézhetjük tétlenül, hogy ilyen sok élelmiszert világszerte elpazarolunk. Meg kell vizsgálnunk mindannyiunknak, hogy egyéni szinten is mit tehetünk a probléma megoldásáért. Dicséretesek a fejlesztési célok, és tudom, hogy sokat el tudunk érni, de ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha közösen cselek, cselekszünk. Köszönöm. Szépen Cabezon, asszony egy perc. Köszönöm szépen. Először hadd újtaljak arra, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe van az alultápláltság és az egészség elleni harcban. A 2008-as válság hatására ismét nőtt azoknak a száma, akik elszegényedtek, illetve akik alultápláltak éheznek. 350 milliót ígért a bizottság erre a célra, de azt hiszem, hogy többre van szükség. Meg kell nézni azt, hogy a felépéseink mennyire hatékonyak, eredményesek. Egy olyan tervre van szükség, amelyek az, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek egybeesnek az UNICEF által megszabott úti terve. Három célkitűzésre gondolok. Fontos, fontosnak tartom azt, hogy a gyermekek ezer, első ezer napjában megoldjuk a megfelelő táplálkozást, fontosnak tartom a kis gazdálkodást, illetve a nők szerepének garantálását a különböző források szétosztásában, hogyha a nő osztja szét a különböző forrásokat, a, az erőforrásokat a családon belül, akkor általában sokkal jobb a táplálék szétoszlása is, és ő, neki fontos szerepe van az oktatásban is. Köszönöm szépen, a Ferragot képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Évente több mint három millió gyerek hal meg alultápláltságban, éhénységben. Ez a öt éven aluliak esetében a halad, gyermekhalandóság legfontosabb oka. A milleniumi fejlesztési célok közül az éhínség, illetve az alultápláltság elleni harc az egyik legfontosabb célkitűzésük. Ne feledjük el azt, hogy nagyon nehéz hozzájutni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, illetve a higiéniai kérdéssel is problémák vannak a fejlődő országban. Nagyon sok olyan ember van, aki nem tud egészséges életet élni a táplálkozási hiányosságok miatt. Dél-Ázsiában, Dél illetve a szubszaharai Afrikában a legsúlyosabb ez a probléma. 66 millió iskolás korú gyermek van, akik éhesen mennek iskolába. Beszéltünk arról, hogy a gyermek első ezer napja nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő életet élhessen utána később, ekkor nagyon fontos elkerülni az alultápláltságot, hiszen ennek következményi lehetnek felnőtt korban. Az Európai Unió komoly erőfeszítést tett az, a fejlesztési együttműködésben, de még többet kell tennünk, hogy küzdeni tudjunk a probléma ellen. Innovatív finanszírozásra van szükség, hosszú távú finanszírozásra. Fontos, hogy hozzáférhetőek legyenek a táplálékok, az élelmiszerek, illetve, hogy olyan élelmiszerekhez jussanak hozzá ezek a családok, gyermekek, amelyek megfelelnek a gyermekek szükségleteinek. Fontos az esélyegyelőség is, hogyha a föld művelő nőknek ugyanolyan esélyei, jogai lennének, mint a férfiaknak, akkor ezek a nők és ezek a gyerekek nem lennének alultápláltak. Ezért kérem a biztos urat és a bizottságot arra, hogy ilyen irányban induljanak el, és megfelelő politikai akarattal párosítsák fellépésüket. Köszönöm szépen, Rodriguez képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr nem az alultápláltságról, hanem az éhezésről, az éhínségről szeretnék szólni. Ebben a vitában azt kell, hogy mondjam, hogy eh, a gyermekeknek az éhínsége, különösen itt az Európai Unióban, azokban az országokban kirívó, ahol a trojka működésbe lépett, és ahol hatalmas munkanélküliség alakult ki ennek nyomán. A saját hazámban, eh, Portugáliában eh, vannak gyermekétkeztetési programok, de e, sajnos az iskolák e, ajtajai szombaton, vasárnap zárva vannak, és akkor is kell, hogy a e, gyermekek egyenek. A szülők között tomboló munkanélküliség oda vezetett, hogy nem tudják táplálni gyermekeiket. Igazán krízissel teli a portugáliai helyzet, nagyon sok gyermek él a szegénységi küszöb alatt. Ezt a megszorító politika okozta az országomban. Ez vezetett sok gyermek éhínségére. Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában és Írországban hasonló a helyzet. Mit fog tenni a bizottság a szegénység és az éhínség ellen itt az Európai Unión belül? Köszönjük szépen. Helyz úr, két perc. Micro, please. Δεν λειτουργεί το Mikrofont kérünk a képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az állásfoglalást, és gratulálok Mekeven asszonynak a munkájához. Fontosnak tartom felismerni azt, hogy jelentős előre, előrelépés történt a, az elmúlt évek során az alultápláltság elleni küzdelemben. 2015-re tekintve nem csak a milleniumi fejlesztési célok, hanem az Európai Unió által meghatározott fejlesztés évére való tekintettel is prioritásként kell kezelni kezelnünk ezt a kérdést. Priorita, te, eh, prioritásként kell, hogy kezelje mind a parlament, mind a bizottság, és fontos, hogy további előrelépés történjen. Ahogyan több kolléga is elmondta, minden egyes nap 22 ezer gyermek hal meg alultápláltságban. Ezen halálesetek 90%-a Ázsiában és Afrikában történik. Minden egyes haláleset megelőzhető lenne. Szerintem biztosítanunk kell azt, hogy meglegyen a politikai szándék arra vonatkozóan, hogy egyszer mindenkorra felszámoljuk ezt a problémát. A kollégák elmondták, hogy a fejlődő országokban a gazdákat támogatni kell, hogy megfelelő felszereltségük legyen, technológiájuk. Emellett elhangzott az is, hogy a táplálkozást és biztos, megfelelő táplálkozást is biztosítani kell, a fenntartható élelmiszerlánc létrejöttét ezen túlmenően biztosítanunk kell azt is, hogy a, megszüntessük a fejlődő világban a diszkriminációt, főként a nők ele, elleni diszkriminációt, a nők oktatása és foglalkoztatása terén is javulásra van szükség. Emellett fel kell számolnunk a szennyezett víz problémáját is, és ami talán a legfontosabb, Hangsúlyozni kell, mennyire fontos a gyermekek fejlődése szempontjából életük első ezer napja, ez az első két évnek felel meg. Az élelmiszer árak volatilitása is egy további problémával foglalkozni kell, és a spekuláció problémája is egy ilyen. Még többet tudunk tenni, mint eddig, úgy gondolom, és hogyha együttműködünk a globális partnerekkel, akkor azt hiszem még nagyobb előrelépést tudunk elérni. Elnök, nagyon köszönöm. Most a spontán felszólalók következnek.

gyermekek éhezése. A cím maga nagyon sokat mondó, hiszen ez azt jelenti, mindannyian elismerjük, hogy létezik ez a jelenség, és az alultápláltság mindenek előtt a gyermekek körében probléma. Mindenkivel egyetértek, aki ma felszólalt, de nem elegendő az, hogy egyszerűen a tényeket felsoroljuk. Fontos, hogy meghatározzuk, mik az okai annak, hogy a gyermekek alultápláltságban szenvednek. A legfőbb ok maga a rendszer, amely nyereségre törekszik, amely a pénzt tartja szem előtt mindenek előtt, és ne ringassuk magunkat illúziókba, a kapitalista megközelítés, a világban uralkodó kapitalista rendszer és a G20-ak ténykedése, valamint az a háború, amit az egyes országok nemzetei ellen vívnak, és az a rengeteg pénz, ami a hadiiparba folyik. Ezek mind-mind okozói ennek a problémának. Tény, hogyha a politikáinkat megfelelőbb alapra helyeztük volna, akkor meg lenne az összes forrás és az összes élelem, ami szükséges ahhoz, hogy a világ népességét élelemmel lássuk el. Elnök, köszönöm.

jaz bi rad opozoril tisztelt biztos úr tisztelt elnök úr nagyon fontos ez a mai vita olyan ez mintha a gyerekeket menekülttáborba kéne küldeni ezekben a menekült táborokban kicsit mások a körülmények, mint azon kívül, de ez mindez csak a nemzetközi közösség fellépése miatt van. Még a, a menekült táborokban is egyfolytában romlik, romlanak az állapotok. Az Európai Uniónak néha most már másként kéne cselekedni, nem csak szolidárisnak kell lenni ezekkel az emberekkel, hanem ki kell értékelni a terepen is, hogy mi a helyzet, és azonnal föl kell lépni. Katasztrófát élnek meg ezek az országok. A lehető legjobban kell tudni segíteni ezeken a gyerekeken, még mielőtt késő lesz, még mielőtt traumatizálja őket ez. Köszönöm szépen, Marias képviselő. Elnök úr, a gyermekek alultápláltsága egyre terjed, és világszerte terjed a szegénység is. A megszorítások kiatással voltak a déli országok, déleurópai országok gyermekeire, és a trojka és a memorandum miatt Görögországban humanitárius tragédia alakult ki, rengeteg gyermek él a szegénységi küszöb alatt. Nagyon sok a munkanélküli, és az UNICEF úgy becsli, hogy számtalan gyermek él Görögországban a szegénységi küszöb alatt. A gyermekek 45%-a szenved ezen problémák miatt, főként a nagy családok esetében probléma ez. A gyermekek éheznek, és nem jutnak elég élelemhez az óvodákban, az iskolákban sem, a legjobb az lenne, hogyha megszorítások politikájával végre felhagynánk. Köszönöm. Elnök Polcsek úr. Ja, bych... Köszönöm szépen. Mindenek előtt a fejlődő országokban tapasztalható alultápláltság gyökereiről szeretnék beszélni. Többet is említettek már a kollégák. A konfliktusok, a háborúk is hibáztathatóak. Vannak olyan erőszakos csoportosulások, amelyek is szintén felelősek, és vannak Európában is olyan területek, ahol alultápláltak a gyermekek, például Ukrajna keleti részén. Nagyon büszke vagyok arra, amit az Európai Unió már elért megalakulása óta. Béke a tagállamok között, együttműködés, mindenre nagyon büszke vagyok, és természetesen támogatom mind azt, amit a jelentéstevő is megemlít, minden intézkedésre szükség van, de ha a világban igazi együttműködés uralkodna és béke, akkor sokkal egyszerűbb lenne ezt a problémát kezelni. Ferenc pápa világosan elmondta a héten, valamint a Szaharov díjazottunk is, hogy az EU-nak elő kell járni a példával, jó példával. Köszönöm szépen, elnök úr. Az éhínség és az alultápláltság a gyermekeknél egy strukturális dimenzió, és teljesen világos okokkal rendelkezik azzal az ipari modellel függ össze, amelyet követünk, és azzal, hogy a mezőgazdaságnak a helyzete globális szinten romlik. Nem fektetnek be, nem beruháznak eleget a mezőgazdaságban, a kis vállalkozásokat módszeresen tönkre teszik, a het, szegényeknek a 70%-a nem tudja már magát táplálni hozzájárult a helyzethez a magánosítás, a szabadkereskedelem tombolása, gyakorlatilag a termőföldeknek az elhagyása, és gazdasági és élelmezési függőség is hozzájárult ehhez. Egy kizsákmányoló, elnyomó rendszer alakult ki a világon, ez nagyon szomorú, és arra kell, hogy fordítson minket, hogy ezekről az igazi problémákról beszéljünk. Itt a gyermekek alultápláltságáról szólunk, de az is fontos, hogy a donor országok megfelelően etikus módon támogassák a táplálkozás és az élelmezés fejlődését. Köszönöm szépen. azt mondja az utolsó a spontán hozzászólások körében. Köszönöm szépen Rendkívül fontos ez a téma, még hogyha kis lépést teszünk is a gyermekek alultápláltságának felszámolása értékében, az is rendkívül fontos. Egy kérdést tennék, tennék fel, vajon miért is jött létre ez a jelenség? Többen elemezték ezt sokféleképpen, de én arra jutottam, hogy rendkívül aggasztó Afrikában a land, land grabbing. Ez azt jelenti, hogy a gazdag országok vagy a multinacionális cégek fölvásárolják a termőföldeket, mert tudják, hogy a földet a földnek megvannak a maga a korlátai, nincs elég termőföld. Tehát ők lesznek, ők válnak a termőföldek tulajdonosaivá, ők döntik el, hogy miből mennyit termelnek, és ezért a kisgazdák szenvednek ezáltal felszámolódik gyakorlatilag Afrikában a mezőgazdaság. Neokolonializmusról van itt szó? Jó lenne, hogyha a bizottság sokkal jobban figyelne erre a jelenségre. Köszönöm. Köszönöm. Stylianides biztos úr következik, parancsolja. Mikro. Thank you very much for this. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a rendkívül intenzív vitát. Nagyon érdekes véleményeket hallottunk. A nők szerepéről, a helyi gazdák szerepéről, illetve a föld tulajdon kérdéséről is volt szó. Very crucial issues in this. Nagyon sok alapvető fontosságú kérdésről beszéltünk. Úgy vélem, hogy a táplálkozással foglalkozó kezdeményezések felgyorsítása azt jelenti, hogy a bizottságnak igaza volt, amikor a fejlődési, fejlesztési agenda élére ezt a kérdést tette, tehát az alultápláltság elleni harcot. A tagállamokat, tagállamok érdeklődését felkeltette a bizottság cselekvési terve, az orosz, elnökék, orosz elnökség tanácsi következtetéseket fog kidolgozni ebben a témában. Tehát nagyobb elkötelezettségre lehet számítani, illetve a tagállamok között megnő majd a koordináció, és ez még stabilabbá teszi az EU vezető szerepét ezen a téren. Múlt héten volt egy táplálkozási világkonferencia, több mint 170 állam képviselője volt jelen, és ők elkötelezték magukat, hogy az éhínség és az alultápláltsággal szemben felveszik a harcot. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ez, ebben a témában egy állásfoglalást fog kidolgozni, Linda McEwen asszony kezdeményezése ez. Remélem, hogy közös erőfeszítéssel immáron történelemé válik az alultápláltság és az éhínség, és elérjük a fenntartható fejlődést. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a rendkívül mélyen szántó vitát ebben a rendkívül fontos kérdésben. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Ezzel lezárjuk a vitát. Egy állásfoglalásra, egy állásfoglalás indítványt kaptunk. A szavazás déli 12 órakor lesz következő. Napirendi pontunk vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Erre legfeljebb